Nous allons reprendre euh, les travaux de notre Kollégák, folytatjuk a szakbizottságunk ülését a délelőtti kiváló munkát követően. Első délutáni napirendi pontunk a jelenlegi politikai szociális helyzet Csádban. Nagyon élénk és érdekes eszmecserét várunk, és örülünk annak, hogy Makailan Guebla, Ngebla urat, aki újságíró és blogger, csádi újságírós blogger, örülünk tehát, hogy itt van közöttünk, és természetesen az Idris Debi rendszer ellentétes nézeteket volt, tehát ellenzéki újságíró és blogger, aki nem kevés üldöztetésnek van kitéve, igazi politikai aktivista mindig örömünkre szolgál, hogyha egy ilyen eminens ellenzékit üdvözölhetünk köreinkben. Természetesen a, mm, az emberi jogok, illetve a vélemény nyilvánítás szabadságáért harcoló aktivistáról van szó. Most pedig megadom önnek mindjárt a szót, hogy megossza a Fejlesztéspolitikai Bizottság tagjaival, a képviselőkkel az ön elemzését, hogyan látja ön a csádi helyzetet. A mi szakbizottságunk elsősorban a fejlesztéspolitikai forrásokkal foglalkozik, Csád 320 millió euró fejlesztéspolitikai segélyben részesül, ezt ne felejtsük el, tehát Csád 320 millió eurónyi fejlesztéspolitikai segélyben részesül, ezt ne felejtsük el. Makajan Ngebla, parancsoljon kb. 20 perc, megadom önnek a szót. Bonsoir à tout le monde, et merci à Madame la Présidente. Köszönöm Eva Zsoli elnök asszonynak, Szeretném én is köszönteni önöket, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, mindig öröm számomra, hogy, illetve öröm számomra, hogy itt ülhetek önök között. Makalila Engelblának hívnak, csádi újságíró, blogger, ellenzéki aktivista vagyok. Csád kérésére Szenegával szemüztek. és megmondom őszintén, e, egy e, emberügyi aktivista, blogger, újságíró ellen szinte túlzás, hogy ekkora e, figyelmet szentelnek nekem, de hát alapvetően az emberi jogokért harcolok a rendszer ellenében. 90-ben lépett hatalomra Idris Debi, egy olyan rendszert működtetem, egyáltalán nem e, A demokratikus ellenzéket teljesen elnyomják. Szabad tüntetéseknek helye nincsen, sajtó tájékoztatót nem lehet tartani, egész egyszerűen elnyomják a szabad véleménynyilvánítást. Az újságírók, a bloggerek napi üldöztetésnek vannak kitéve, főleg akkor, hogyha kritizálni merik kritizálni merészelik Idris Debit vagy családját, a hozzá közelállókat, mindazokat, akik kiszolgálják a Debi rezsimet. Ez bármiféle ilyen kritikát nagyon komoly államellenes cselekménynek minősítenek. Az emberek ellenállás is meggyengül, a civil szervezetek meggyengültek, a civil társadalmat meggyengítették. Nagyon fontosnak tartom, hogy segíteni próbálnak Csádnak, hogy a csádi emberek életkörülményeit javítsák a a fejlesztéspolitikai eszközökkel. Az embernek az a benyomása, hogy ez a fejlesztés, mindez a segély sajátos módon a vezetők zsebébe vándorol, mert a csádi helyzet az emberek mindennapi élete nem nagyon látszik javulni. Elsősorban a rezsim érdekeit szolgálja ez. Elnyomják a csádi népet, semmiféle tüntetésre nem adnak lehetőséget, békés tüntetések sem e, folyhatnak. Én a csádi ellenzék e, hangjaként szólok eh, önök, e, önökhöz és a nagyvilághoz, e, de már 14 éve számüzetésben élek, Szenegálba számüzetek, hogy azt említettem az elején az újságírókat eh, rendszeresen letartóztatják, üldözik, eh, ha kritikával illetik a rendszert. Eh, három hónapig is fogva tartják őket. Minden eszközt megragadnak arra, hogy a hatalmat fenntartsák. és persze további részletekkel is tudok eh, szolgálni, hogyha erre igényt tartanak. Az elnök családja és környezete. Gaddafi, le régime style Mobutu, le régime style... Eh, az elnök családja és környezete az, akiért elsősorban eh, akiről szól az egész rendszer, ők kerülnek előnybe, megmondom őszintén, hogy egy igazi elnyomó rendszerről van szó. Sajnálatos módon az az embernek a benyomása, hogy hogy a csádi helyzettel kapcsolatban a nemzetközi közösség hallgat. Én egy blogot kezdtem írni Dakárból, pont azért, hogy, hogy a nemzetközi közösség figyelmét felhívjam a csádi helyzetre, a visszaélésekre. Nyolc hónappal ezelőtt a Debi elnök gyerekeinek eh, az esküvéről egy videót eh, raktam fel. és az, az a pénz, amit önök a csádi embereknek, a csádi emberek eh, életének javítására szánnak, ezt saját céljaikra használják fel, például, hogy családi eseményeket eh, rendezzenek, hogy esküvőt eh, szervezzenek belőle. Ide kerül a önök pénze, erre, ilyen, erre a célokra fordítják ezt. Ahányszor a blogomra ilyesmit írok, mindannyiszor komoly fenyegetéseket kapok, ugyanakkor támogató leveleket is, hogy folytassam a munkámat. Sajnálom, sajnálatosnak tartom, hogy így állnak a dolgok. hozhatnék neveket egy, egyiket a másik után, hogy kiket üldöznek 2003 óta azonban a kormányzó hatalmat, a klánt támogatja minden odaérkező pénzt, tehát az elnök köreihez vándorol minden, de minden pénz. Ez valóban ez ez valóban tűretetlen, hogy a Debi család markában tartson egy egész országot. A 20. 21. században ez elfogadhatatlan, és hát bizony évtizedek óta a demokráciának híre hamva sincs. Borzasztó a helyzet, nem nézhetjük ezt tétlenül, a nemzetközi közösséget is be kell vonni ebbe a folyamatba, éppen ezért arra van szükség, hogy a nemzetközi közösség képviselve legyen csádban, hogy közvetlenül lássa, hogy mi a helyzet, és hogy nyomást tudjanak gyakorolni Debi elnökre annak érdekében, hogy változtasson a dolgokon, hogy lehetővé tegye, hogy a civil szervezetek működjenek, Jelenleg ugyanis nem ez a helyzet, a civil társadalmat teljesen elnyomják, mert pedig civil szervezetek nélkül nem megy, hiszen a civil szervezetek kongathatják meg a vészharangot, ha valami nincsen eh, rendben hogyha olvashatnánk, önök olvashatnák a civil szervezetek által készített jelentéseket, akkor láthatnák, hogy a hivatalos állásponthoz képest mennyire más is a helyzet, mennyire eltér a helyzet, az általuk leírt helyzet a hivatalos, valóság hivatalos verziójától. Az emberek csátban demokráciát, jókormányzást, jogállamiságot várnak, nem csodákat, hanem egyszerűen egy szabad demokratikus országban szeretnének élni. Ha nem teszünk valamit ennek érdekében, akkor mindazok a pénzek, amelyeket csádba küldenek, szánnak, azok mind-mind veszendőbe mennek. Nem akarok itt hosszasan beszélni, nem akarom senkinek lopni tovább az idejét, röviden leírtam, hogy mi a helyzet, talán inkább kérdésekre válaszolnék, úgyhogy bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok. Köszönjük, mondja az elnök, valóban Eh, elképesztő, amiről eh, beszámol, hogy milyen is az élet Macsádban. Megadom a szót eh, a képviselőknek, elsőként Newton Dunn úr kért szót, parancsoljon. Nos, köszönöm először is ezt a rendkívül izgalmas beszámolót. Jól tudjuk, hogy az EU támogatás bizonyos része rossz helyre megy. Köszönöm szépen a nagyon izgalmas beszámolóját. Jól tudjuk, hogy az EU eh, támogatásnak egy jelentős része rossz kezekben végzi. Nem mindegy, nem a teljes persze. Ám a legnehezebb az, hogy bizonyítékokat szerezzünk ezekről a eh, helyzetekről, erre tudunk reagálni, tudnilik. Van egy másik kérdésem is. Az arab világ egészében érezékelhető, látható a forradalmi forrás, a, a, a, a forratárs, forradnak a társadalmak, a zsarnokok ellen fellépnek a demokrácia igényével. Vajon miért nem történik ez meg Afrikában is? Csádban például. Mi az, ami, ami jelen van az afrikai társadalomban, az arab társadalomban és nincs jelen Csádban? Köszönöm, Kásmarek úr a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a beszámolót. Azon túl, hogy rendkívül érdekes volt, rendkívül szomorú is. Nem túl optimisták a kilátások, tudnélik, ahogy önös lefestette. Kérdésem tehát a jövőre vonatkozna. Milyen, ön szerint milyen forgatókönyv hozhatna pozitív változásokat csátban? Milyen politikai forgatókönyv? Van -e elég külső nyomás például? a nemzetközi közvélemény kellene, hogy nyomást gyakoroljon, hogy ön is jelezte, de talán szomszédos országok is tudnának nyomást gyakorolni, befolyással lenni az események fejleményébe. Van az országban bármilyen politikai erő, szakszervezet, bármilyen szervezet erő, amely a jövőben elősegíthetné a politikai változásokat? Madame de Kaiser, vous avez la parole. Merci, merci. Köszönöm szépen az előadást. Ön bloggerként mutatkozott be. Szeretném pontosabban tudni, hogy ez mit jelent, mennyire kiterjedt az ön tevékenysége, milyen kapcsolatai vannak a civil szervezetekkel, és milyen kormány, illetve hatalom ellenes civil fórumok vannak, amelyekkel lehet vagy lehetne együttműködni. Köszönöm. Nem halljuk az elnököt. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mind a három kérdés fontos és alapvető kérdés. Az első kérdésevel válaszolva, az arab tavasz, hogy miért nem valósul meg Csádban is, nos sajnos az arab népek esetében, és nálunk nincs ilyen, nemzeti tudat létezik, amelyre lehet hivatkozni, és közös arab nyelvet beszélnek, ami nálunk megint csak nincs meg. Ezen kívül az is számít, hogy Észak-Afrika nincs annyira elzárva a világtól, mint mi. Nálunk ugye félig meddig francia kultúra érvényesül, és a euh, dezinformáció. És nekünk nehezebb hozzáférni az információkhoz, drágább eleve a hozzáférés. Tunéziában, Líbiában a francia jelenlét komolyabb, és ez a kommunikációt is megsegíti. Facebookra volt szükség ezekben az országokban is, hogy megszervezzék a lakosságot, de ezekben az országokban ez legalább működött, és az elnök megdöntésében Tunéziában is szerepet játszott. Csádban ez korán sem ennyire elterjedt, illetve hát a hozzáférés drága és szegényes. A, az önök együttműködése az országban gyakorlatilag a kormányra korlátozódik, és nagyon csekély a civil társadalom és a civil társadalom hozzáférése az internethez. Tehát volt egy képviselő, aki elmesélte nekem, hogy ő egy éve nem fér hozzá az e-mailjéhez. Tehát ezt kell képzelni, hogy egy ö, politikai párt képviselője így van. Akkor mi van a lakossággal? Hogyan ö, várják el, hogy nálunk úgymond arab tavasz legyen, amikor ilyen szintű az elzártságunk a világtól? És ö, még a békés erőfeszítések is arra vonatkozóan, hogy valami változzon, és azoknál csírájukban elfolytatnak, elnyomják az embereket, és eszükbe sem juthat, hogy a nemzetközi közösséggel felvegyék a kapcsolatot. Tehát ezért nincs nálunk arab tavasz, és ezért lenne szükség, igen, arra, hogy a nemzetközi közösség többet tegyen és segítsen megdönteni a Debi rezsimet. Ami a második kérdést illeti, Kásmerek úr tette föl, van azért bennünk remény, és van nálunk szakszervezet, amely megpróbál sztrájkot szervezni, és követel a kormánytól bizonyos dolgokat, a szociális normák minimális betartatását, de persze az egyik szakszervezeti vezetőt is nemrég letartóztatták, sőt börtönben halt meg. Tehát a szakszervezeteket is próbálják elnyomni. És bárki, aki kritizálja a kormányt, ugyanezzel számol komoly retorziókkal kell, hogy számoljon. Tehát olyan erős nálunk a rendőri jelenlét, hogy senki nem tud, nem mer semmi se tenni. Az emberek félnek, ha nincs nemzetközi garancia arra, hogy segítenek minket, akkor nem indulnak el. Próbálgatunk javítani a helyzeten, évek óta küzdünk, én legalábbis több emberi jogi szervezettel kapcsolatban vagyok, civil szervezetekkel próbálunk változtatni a dolgokon, és amikor független újságírókkal kommunikálok, már emiatt is letartóztatják őket, ha hazámban élnek. Önök is, meg hát mi itt mindannyian nagyon messze vagyunk csáttól levágják, az, illetve bilincsbe verik az embereket, letartóztatják őket. Ki tud erről ugyan a világban? Engem is elfogtak és kitoloncoltak már egyszer, és végig azt mondtam, hogy én nem tettem semmi rosszat, nem vagyok bűnös, én csak egy véleményt képviselek, amely szembe megy a kormány gondolataival. De Gineába ráműztek, anélkül, hogy a gínai hatóságokat értesítették volna, és a rádióból tudták meg az ismerőseim is, hogy, meg mások is, hogy engem Kanakriba száműztek, és hát beszámolt róla a sajtó külföldön, és volt némi együttműködés Párizsel is, de megromlott, vagy hát legalábbis nem intenzív a kapcsolat, mert eleve ugye, amikor rákérdeznek az emberek, hogy engem miért tartóztatak nem már gyanúba kevernek. Önök is említették a szomszédos országokat. Közép-Afrikában is hatalom váltás volt, ott is egy 35, éves, 35 éve diktátorkodó személy helyére került most valaki. 20-30 éven át vannak nálunk uralman a vezetők, és ugyanez érvényes Debire is nálunk, senki nem meri kritizálni őt. A szomszéd országok Tunéziában is ugyanez a helyzet, és ott is letartóztatok egyszer. Szerencsés voltam Tunéziából Szenegálba, aztán Ginába, aztán Franciaországba kijutottam, de ö, a szomszédos országoktól sem remélhetünk semmit, mert nagyon ö, elképzelhetetlen, hogy a mi rezsimünket bárki megdöntse, és a szomszédországokban is hasonló a helyzet, Afrikában általában. Kizárólag nemzetközi nyomásra történnek, és akkor is csak néha jó dolgok. Szükséges lenne, hogy az Európai Unióból máshonnan az ENSZ-től jöjjenek hozzánk emberek, delegációk, és feltárják a helyzetet, és kapcsolatot építsenek, és Debi az igazságügy miniszterét Szenegába elküldte, és ö, vagyis hát engem kiutasítatott onnan is, pedig én csak egy egyszerű blogger vagyok. Az Afrikai Unió pedig inkább csak az államfőknek egy klubja, amelyek inkább csak személy szerint szolidárisak egymáshoz, de az országok nem szolidárisak egymással. Tehát más nemzetközi szervezetekre lenne szükség, amelyek bejönnek és változtatnak. Igaza van, asszonyom, a csádi bloggereknek nagyon nehéz a helyzetük, az internethez nehéz a hozzáférés, mobiltelefonról tudunk csak internetezni, az internet kávézókban, az internet kávézók tele vannak spionokkal, besúgókkal, jelentik, hogy az ember milyen oldalakat látogat. Hogy lehet így társadalmi tevékenységet folytatni? Egy ember ráment a blogomra egy évvel ezelőtt, egy diák, és egy év büntetést kapott azért, mert meglátogatta a blogomat, és az apja nem merte nekem még azt se elmondani, hogy a fiát letartóztatták, mert nem merte vele fölvenni a kapcsolatot. Tehát azóta sem tudok róluk róla semmit. Így működik a dolog. Tehát csak ha velem kapcsolatba lépnek, már akkor börtönbe kerülnek. És éppen ezért nem is erőltetem a kapcsolatot az ottaniakkal, mert védeni szeretném őket, a saját Tamás, a saját családomat sem szeretném bajba keverni, és másokét, mások életét sem akarom veszélyeztetni, tehát a lobbista tevékenységemet úgy próbálom végezni, hogy a nemzetközi közösség figyelmét próbálom ráirányítani a helyzetre, és így változtatni. Most már elértük a tűrés határunkat, végre szeretnénk normálisan, méltóan élni és a minimális alapvető emberi jogokat élvezni. Ennyit akarunk csupán. 23 éve küzdünk ezért, is még mindig sikertelenül. Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy kérdést föltenni. Van önnek elképzelése arról, hogy hogyan segíthetne a fejlesztési alap, az európai fejlesztési alap önöknek, az önök országának jobban, hogyan kéne azt menedzselni? Mit mondanak a csádiak? Eljut-e az egészségügynek, az oktatásnak szánt pénz? Hogyan juthatna -e jobban? Hogyan részesedhetne ebből mindenki, és nem csak a hatalom? Továbbá szeretném azt is megtudni, hogy a csádi társadalomnak van-e bármilyen elképzelése arról, hogy saját magának mibe kéne befektetnie, milyen reformokat kéne végrehajtania a helyzet jobbítása érdekében. Ugye a, a Világbank kivonult csádból, miután az elnök megszegte szavát a pénzek felhasználása tekintetében, és ugye 200 ezer hordónyi olajat termelnek Kicsádban naponta, és egy vezetéképítéséről volt szó, erre adott volna a világbank pénzt, de olyan súlyosan megsértették a felhasználási szabályokat, hogy ezt a pénzt visszavonta, kivonult. Hogyan lehetne a helyzetet normalizálni, hogyan lehetne az olajbevételek fölötti rendelkezést valamelyest legalább igazságosabbá tenni. 2003-ban történt az, hogy Csád átállt az olajtermelésre, és, és sokan a civil társadalom tagjai is erre reflektáltak. A Világbank és az IMF azt remélték, hogy ha nyomást gyakorolnak a kormányra, akkor el tudnak érni valamit, de sajnos ez nem így történt. A Világbank kivonult valóban teljesen, és, és így most függetlenül a világpiacon egyedül kell megállnunk a helyünket, és ami pénz befolyik az olajból, abból sok fegyvert vesznek, és külföldön költi el a kormány ezt a pénzt, és gyakorlatilag a személyes gazdagodásra fordítja azt. Ha megnézik a csádi helyzetet, sokan éhen halnak, a minimális egészségügyi körülmények hiánya miatt halnak meg. Nagyon sok helyen nincs meg a minimális infrastruktúra sem, az épített a közegészségügyi infrastruktúra, és, és nincsenek tanárok az iskolákban, és ha csak az oktatást nézzük, az Európai Unió projektjei, amelyeket az EU támogatott, ezeket is végül is a szülők kénytelenek maguk menedzselni, mert nincsenek egyáltalán tanárok egyes térségekben. Tehát még arra sem figyel az állam, hogy a közoktatás minimumát garantálná mindenhol, és azok a jelentések, beszámolók, amelyek a fejlesztési projektekről íródtak, ezek gyakorlatilag csak visszabefögik azt, amit elvár a pénzadó, de gyakorlatilag minimális a jelentőségük, a lakosság többségének nincs hozzáférése az egészségügyhöz, nincsenek kórházak, a legalapvetőbb infrastruktúrák hiányoznak. Egy átlag ember, polgár élete ráadásul folyamatosan romlik, hiába termelünk ki olajat, az olajbevételeket nem fordítják semmi, semmilyen állami feladat ellátására, még vízellátás is, a vízellátás is nagy gond. Hogyan lehet egy, egy ilyen országot ilyen szegénységben tartani, amikor egyébként tényleg nagyon sok bevétele van az államnak az olajból? Az elnök és a körülötte levő szervezetek luxus cikkekre, beruházásokra költik a pénzt, miközben a lakosság többségének a minimális szolgáltatási szintet sem adja meg az állam. Úgyhogy nagyon szomorú a helyzet. Ami az alapok, a pénzek felhasználását hirdette, mondom, ezt, ezeket pedig külföldön költik el, vagy külföldön ruháznak be. Idris Debi elnök Például a sógorát nevezte ki ENSZ nagykövetnek, és az olajbevételek 100%-át az elnök körüli klik menedzseli, barátok, rokonok és egyéb talpnyalók és az a kevés információ, amit tudunk a pénzek elköltéséről, azok egyértelműen azt igazolják, hogy nagyon szűk kör éli föl ezt a pénzt, és ezek az emberek képesek úgy élni, hogy bárki ezt megkérdőjelezni, az igazságügyi rendszer, vagy bárki. Tehát a csádi hatalom gyakorlók felette állnak a jogrendnek, és mi ugyan azt reméljük, hogy előbb-utóbb a nemzetközi közösség ezt végre meglátja és tesz valamit, de még így is, ha ez megtörténik, akkor sem lesz könnyű bármit tenni, mert a szólásszabadságot minimálisra korlátozták. A Kadafi rendszerhez hasonló a helyzet, de csak akkor fog beérni a változás, hogyha elkezdjük a tudatformálást, felrázzuk az embereket, lobbizunk, küzdünk, és megpróbáljuk kijutatni az információt arról, hogy mi történik csátban. és leküzdjük a, a, az érdektelenség békjóját. Nagyon sok fiatal afrikai szeretne valamit tenni, de nem képes semmit se tenni, és a nyomor miatt inkább elhagyja az országot, a nyomor és az emberi jogok hiánya miatt. És még akár tengerre szállnak hajókon életüket kockáztatva, hogy eljussanak mondjuk Spanyolországba. Tehát ahhoz, hogy ezek a források jó helyre kerüljenek, ahhoz tudatot kellene formálni. Az emberi jogok érvényesítését alap feltétellé kéne tenni. A jog rendben. Jelenleg ezeket lábbal tiporják teljes körülön, Egy barátom azt mondta, hogy ha a blogomon keresztül sikerül egy mozgalmat indítani, 100 euróból is nagyon sok mindent ki lehetne hozni, dominó hatást lehetne elérni, és ennek a reményében tevékenykedek én. Még nagyon sok kérdés van, Lövin asszony a következő hozzászóló parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ugyanazt a kérdést tette föl gyakorlatilag, amit én szerettem volna felvetni, hiszen említette, hogy szükség van arra, hogy a nemzetközi közösség nyomás gyakoroljon, a szomszédos országok részéről például. Fontos volna ez, de ha a szomszédos országok nem tetszik, akkor a nemzetközi közösség kéne, hogy tegye. Az EU, az Európai Unió mit tehet e tekintetben? az európai ö, támogatási segélypénzek lehet, hogy többet ártanak az országnak, mint segítenének? És ha ilyen a helyzet, akkor hogyan lehetne változtatni a segélyezés politikán annak érdekében, hogy a megfelelő célszem, célokra menjen a pénz? Az európai befektetések tekintetében milyen tanácsa élne? hogyan lehetne ezzel az eszközzel nyomást gyakorolni az ország vezetőjére, annak érdekében, hogy a demokratikus fejlődésnek valamiféle utat biztosítsanak. Én is köszönöm, hogy eljött, és hogy ilyen bátor volt, feltette ezeket a kérdéseket, és a nemzetközi közösség figyelmét felhívja országa helyzetére. Csella. Köszönöm, Michel úr, szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az ön tájékoztatását. Azt kérdezném meg, hogy az éves emberi jogi európai parlamenti jelentésről tud-e? És ön szerint ez az éves jelentés, amely egyfajta áttekintése a különféle emberi jogsértéseknek a világ különféle helyein is ezeket vizsgálja. Önök, ön szerint ez a jelentés foglalkozik-e a csádi helyzettel, és ha nem ismeri ezt a jelentést, akkor szívesen eljutatnám önhöz, így vagy úgy, e-mailen vagy bármi módon, mert szerintem fontos, hogy az éves jelentés kitérjen sádra, és a jelentőségét növeli ennek a jelentésnek, az Európai Bizottság kötelező, ilyen kell reagáljon rá. Még egy kérdésem, hogy az, ami EU csapatok vannak csádban, illetve ír hadsereg képzést is nyújtott, tehát katonai kiképzést nyújtott, vajon nem része, nem kéne, hogy része legyen a feladatuknak az is, hogy bizonyos emberjogi sztenderdeket bevezessenek. Tehát van-e ilyen összefüggés? Köszönöm, de Kaiser asszony a szó. Köszönöm, én sem akarom elnyújtani a vitát, ha nem muszáj. De említette a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatkérdését. Nagyon röviden a Szudán csát kapcsolatokról szólna, hiszen itt több ezer menekültről, szudáni menekültről tudunk. Kártomban, mint hogyha e, elég szoros kapcsolatokat ápolna, de bí nem tudom, hogy pontosan hogy állnak a dolgok, erről jó lenne többet tudni. Köszönöm. Eh, ismét visszaadom a szót vendégünknek, parancsolja hát, Köszönöm a kérdéseiket. Az első kérdésre a Debi eh, elnök és rendszere il en a fait quand il intervenu au Togo. Il en a fait quand il intervenait, euh, lorsqu'il intervenait à, en RDC. Et donc du coup... A Togo, vagy a kongói ö, reakciókat vizsgálva láthatjuk, hogy pontosan mi a helyzet. Tehát egy, nem csak arról van szó, hogy egy központi karakter ráerőszakolja a saját elképzeléseit egy népre. Mit tehet az Európai Unió? Az Európai Unió csárdal kapcsolatos erőfeszítései pozitívak, ugyanakkor eh, mindez kevés. Miért? Azért, mert nem elég ahhoz, hogy elszámoltatásra kerüljenek a felelősök. Az eddig erőfeszítések nem hoztak ugyanis várt eredményt. A szervek, a csádi szervek, hivatalos szervek a jogállamiság alapelveit nem tartják tiszteletben. Egy csepp a tengerben mondhatnánk, de nem hozzák meg a racionális, kézzelfogható javulást az emberek életkörülményeiben ezek az erőfeszítések. hogyan lehet mégis fordítani ezen a helyzeten. Minden, amit bármennyi pénzt is öntünk egy olyan országban, mint Csád, amely nem stabil és nem demokratikus, semmiféle legkisebb garanciája sincs annak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják, és hogy jó célokra fordítják ezeket a pénzeket. A azt említettem, hogy mennyi, minden, mennyi embert száműznek csátból azért, mert állítólagosan ilyen-olyan álmellenes cselekményeket követtek el, teljesen önkényes döntéseket hoznak a, az elnök és az elnök köre, csak a saját vagyonát akarja gyarapítani az emberek kárára, ezzel egyre nagyobb különbség alakul ki a, a, a, a hatalmon lévők és az egyszerű emberek között. Ez a, ez a szociális, társadalmi szakadék egyre tágul. Itt szerintem komoly lehetőség van a javulásra, hogyha megvizsgáljuk a Csád és az Európai Unió közötti kapcsolatokat, akkor elsősorban az emberi jogokra, a megfelelő kormányzásra, a szabadságjogok tiszteletben tartására, és a vélemény nyilvánítás szabadságára kell a hangsúlyt helyezni. Ezek olyan alapvető demokratikus elvek, amelyeket tisztelben kell tartani, és amelyeket lábbal tipornak nap mint nap csátban. Csád és szomszédos ország közötti kapcsolatokat illetően a jelentés nem, az említett hivatkozott jelentés nem említi konkrétan azt, hogy pontosan milyen mértékű problémákról van szó. Az Európai Unió egy, egy olyan független, nem elfogót szereplő lehet, amely valóban objektívan fel tudja mérni a helyzetet, de hát a büntetlenség és az átláthatóság hiánya, a jogállamiság hiánya összefüggő kérdések, ezek mind együtt teszik lehetővé, hogy a diktatúra tovább működjön. Szerintem bizonyos fokú közönnyel nézik a nemzetközi közösség tagjai a csátban történt folyó dolgokat. Igen, a Szudánnal kapcsolatos kérdésre, de Kaiser asszony, annyit mondhatok, hogy a csádi-szudáni kapcsolatok javulóban vannak. Szudánban is komoly elnyomás volt, ez vezetett a Darfurban kialakult helyzethez. Azóta azonban amióta kettő oszlott az ország, jelentősen javult a helyzet. Köszönjük, most megadom a szót, mondja az elnök a külszolgálatnak. Karolin de Pesz képviseli a külszolgálatot, aztán Elena Laskov pedig az Európai Bizottság nevében fog hozzászólni. Én is szeretnék röviden pár szót szólni. Havi 100 euró bevétele van vendégünknek a blogjából, és nem tudom, hogy havi 100 euróból ki más tudna ekkora hatást kifejteni a, a, az emberi jogi küzdelem terén. Parancsoljon, önje a szó. A prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a Kelly asszony úrnak is, hogy elmondta, hogy mi a helyzet az Európai Unió. Ö, nyomon követi az ön sorsát, hogy most Kanakriban kénytelen élni. Gratulálunk ennek, hogy eljött hozzánk. Csád, emlékeztetnék arra, hogy olyan ország, ahol évtizedek óta, 2010 óta pedig különösen ö, ugyan konfliktus helyzet van, de valamelyest stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unió az ország stabilitása mellett elkötelezett, Csádnak nyilván regionális jelentősége is van, ezt most nem fogom kifejteni, hogy mely szomszédországokról lehetne itt beszélni. Tehát nekünk Csád stabilitása fontos, de ugyanakkor e, szeretnénk, hogyha az ország demokratikusan működne, és e, nyilvánvaló, hogy az e, európai emberi jogok érvényesülése Kotonú keretében is ott van, és nyomon követjük az emberi jogok alakulását Csádban. Az országban valóban hiányoznak az alapvető szabadságjogok, és a csádi hatóságokkal többször tárgyaltunk már erről. Egyébként utoljára júniusban találkoztunk a kormány képviselőivel. Ezt a párbeszédet több hónapja próbáljuk intenzíválni, és jobban felhívni a figyelmet ezekre a kérdésekre, az igazságügy működésére, és magának a párbeszédnek a fontosságára. És témánként javaslatokkal szoktunk élni ezen tárgyalásokon. Az ön honfitársa Erik Patona, a korai és mások sorsa iránt is érdeklőd döntöttünk, és követeltük a három éves felfüggesztett büntetésre ítélt személy ítéletének felfüggesztését, és foglalkoztat minket az is, hogy a bizottság hogyan tudna hatékonyabban működni. Jövő hétfőn lesz erről egy bizottsági ülés. Nyilván strukturális gyengeségek is vannak az országban, tehát nehéz megvalósítani bármilyen felügyeletet, áttekintést, védelmet. Csádban óriási területeken, ahol az államnak működnie kéne, nincsen semmi, tehát nincs kivel kapcsolatban lépnünk és ugyan tényleg több mint 300 millió euró ez a fejlesztési pénz, ez valóban koncentráltan jelenik meg az országban, és ugyan a vidékfejlesztési infrastruktúra javítására szánnánk, de ennek az elosztása központilag történik, és ezért próbáljuk az emberi jogi demokráciát, fejlesztő programokat és a média programot is nyomni. December óta sikerült elérnünk, hogy egy média ház létrejött, és Greveknek nevét is szeretném megemlíteni, hiszen általa sikerült elfogadtatni egy olyan törvényt, amelynek révén egy európai igazságügyi program és médiaprogram működésbe kezdhetett, és általa az emberi jogok helyzete, mint Európai Uniós prioritás valamelyest talán javulni fog. Még meg szeretném említeni, hogy a büntetlenség, amiről ön is beszélt, nekünk is gond, és az államfő konferenciáján a Dakari afrikai államok elnökének konferenciáján szóvá tettük ezt, és jövőben is erőltetni a 2008 óta történtek, történt események kivizsgálását és a pénzek elfolyásának feltárását, de mivel az a rendszer, amihez mi szokva vagyunk itt, hogy mm, hatalom és ellenzék, ez gyakorlatilag hát nem létezik, mert csak hatalom van, a civil társadalom minimális, a szervezet civil társadalom, ezért ezt a mechanizmust nehéz elindítani. Ezzel együtt sok sikert eh, kívánok Bambara úrnak eh, tovább munkájához. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Madame Helena. Most megadom a szót Elena Laxo asszonynak a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Én is gratulálok Makale úrnak munkájához, fellépéséhez, nagyra értékeljük az ő tevékenységét, és a világban mindenhol tisztelettel tekintenek rá. López asszony által elmondottakhoz néhány részletet hozzáfűznék. A tizedik támogatási időszakban 66 millió eurót két ágazatra költöttünk el, a jó kormányzásra és a helyi önkormányzatokra. Ezeknek a struktúráit próbáljuk javítani. Az úgynevezett jó kormányzás programban jelentős pénzek vannak az igazságügyi rendszer javítására is címkézve. Ezen belül képzési programokra, és egy nemzeti továbbképzési, igazságügyi továbbképzési központ létrehozása is benne van a programban, illetve az úgynevezett magisztrátusok kialakításra szükséges képzés, illetve támogatás is a projekt céljai között van. Tehát a legrászorulóbbak, a legkiszolgáltatottabbak helyzetét eh, szolgáló helyi bíráskodás megerősítése. Ami a fenntartható fejlődési célokat illeti, ezen belül is jelentős a jogrendszerre fordítható pénz, Szeretnénk, hogyha a polgárok éreznék a közvetlen támogatás hatását. Mert a joghoz való hozzáférés az egyik legfontosabb 2000-es célkitűzés, amelynek megvalósítása még 2015-ig is csak nagyon szerény keretek között lesz majd megvalósítható. Ugyanebben a tizedik támogatási periódusban a nem állami szereplők támogatására 9, kb. 9 milliót különítettünk el, ez 13, milli, 13 projekt tett támogat, ezek mind közvetlenül az emberi jogérvény, jogok érvényesítésé szolgáló projektek, szívesen mondok róluk további részleteket, ha igénylik. Köszönöm. Eljött a pillanat, hogy lezárjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm Mekele úrnak, hogy megjelent, illetve hogy bátran évek óta képviseli azt, amit képvisel, és felrázott minket is egy kicsit, és példát ad arra, hogy hogyan lehet nagyon kevésből, bátorsággal mégiscsak elérni, kicsikarni dolgokat. Tisztelettel adózunk munkájának, és biztos vagyok abban, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat meg fogja erősíteni például a bloggerek és az önhálózatának a támogatását is, és a szólás szabadságát ezáltal is egy kicsit kiterjeszti. Kívánunk önnek további sok sikert munkájához. Alors, euh, le point 12 à notre ordre du jour. Lépjünk tov tovább a következő napi rendi pontra. A következő a 12-es kormányzatok és civil szervezetek Európa és a fenntartható fejlődés. Nos, ezt Kretu asszony mm, véleményét szeptember 16-ra eh, halasztottuk Kretu asszony távolétében, Mi tehát tovább a 13-as napi rendi pontra pénzmosás. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése. Egy véleményt készített, illetve készít Newton Dunn kollégánk, az illetékes szakbizottsága eh, LIBE, ezt a jelentést véleményezzük mi. Egy jogalkotási véleményről és jelentésről van szó. Bill Newton Dan öné a szóparancsoljon. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Hát, az én hozzáállásom apróság azon bátor ember mondandójához, akit előbb hallottunk, ám mégsem hiány, hiányzik a kapcsolódás a kettő között. Hiszen az én által bemutatandó vélemény épp arról szól, hogy megakadályozzuk a pénzmosást, és a terrorizmus finanszírozását, amely részben olyan forrásokból származik, amelyeket az előző hozzászóló taglalt. A, különösen a szerencsejátékban részes vállalatokkal tárgyaltam, és ott jeleztem, hogy itt a fejlesztés politikáról szóló jelentőső van, egy szóanyagról van szó, és nem a belső piac működésével foglalkozó szempontból vizsgáljuk a kérdéseket a LIBE, vagy az Ekon szakbizottság közötti birkózás ö, egész nyáron át folyt, és ö, a versenyből utnék a DEVE került ki ö, előnyel, mert a mi véleményünk már készen áll. Az Európai Bizottság még februárban készítette a javaslatát, amely szerintem észszerű és jó anyag. Persze lehet hogy javítani. Az egyik javasla, javaslat, amely javítani lehet a véleményt, ha az lehetne, hogy a sokkal erősebb átláthatóság fogalmát befez, befezetjük. Csád, a csádi ö, eseményeket hallgatva is arra kell felhívni a figyelmet, hogyha átláthatóbbak volnának azok alapoknak a végrehajtása, amelyek sádba mennek, akkor kevesebb pénz jutna különféle lakodalmakra és egyéb az elit különféle céljaira csádban is. Az egyik fő gond, amely a pénzmosás vizsgálatakor újra és újra felmerül, az az, hogy az adóparadicsomokba utalnak át pénzeket emberek, álnéven, és a nyomozók nagyon nehezen tudják követni a nyomvonalat, visszakövetni, megtalálva a végső kedvezményezetteket. Szerintem fontos volna bevezetni egy olyan követelményt, melyek bekötelnék, hogy az adóparadicsomok nyilvánossá tegyék a nyilvántartásaikat, megfelelő nyomást kéne gyakorolni ezekre, és meg lehet találni a tényleges személyeket, a, akik a tranzakciók mögött állnak, és ne csak úgymond komu cégek, vagy áll, erre a célra a cégek között forognának a pénzek. Ez persze az kéne, hogy erősebb legyen az ö, együttműködés az egyes tagállamok pénzügyi hírszerző szervezetei között ugye mindig nagyon nehéz a, a tagállamokat rávenni az együttműködésre, mindegyik úgy gondolja, a maga végzi a legjobb munkát, nem nagyon bízik a többi államható, tagállam hatóságában, miközben a bűnözők vidáman mozognak határok között és mozgatják pénzeiket, mindeközben a hatóságok meg nem tudnak határon átnyúló módon működni. Tehát a tagállamok pénzügyi hírszerző szerveit sokkal szorosabb alapon kellene össze együttműködésre késztetni. Van aztán egy sor még egy, egyéb dolog is, az általában benyitott módosító tervezetekben, amelyeket most nem taglalnék, hiszen némileg csúszásban vagyunk. Ám azt hozzátenném, hogy mivel október 3-i szakbizottsággyűlésenket törölték, nem sok időnk van, de talán az elnök asszony tájékoztatna a menetrend felől, és ezt meg tudnánk vitatni így a kollégákkal, hogy vajon mennyire reális ebben az esetben. Köszönöm. Michel úrnak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm Newton Dunn kollégának, elkészítette ezt a jelentést. Jásztolom asszony nevében szeretnék hozzászólni, akkor nem tudott eljönni, ám kérte hogy mondjam el válaszát. Egyre szeretném megköszönni a jelentőstevő kiváló tervezetét, nincs nagy gondja vele. Bár az Európai Bizottság javaslata főképpen az EU belső területére koncentrál, mégis látnunk kell, hogy harmadik államokkal fenntartott kapcsolatainkra is nagy hatással van a téma, különösen a fejlődő országok tekintetében, ahogy a jelentéstevő is hozzátette, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása egy nemzetközi jelenség, és a koherenciát kell teremtenünk az e- EU belső politikái és fejlesztés politikája között. Legyünk arra tekintetre, és az új szabályozások ne ássák alá az EU fejlesztés politikának alapcéljait. Képviselőtársam arra is felhívná a figyelmet, hogy a szigorú pénzmosás elleni szabályok bevezetésével után a fejlődő, fejlett országokban ezek a tevékenységek áttolódtak, áttevődtek a fejlődő országokra, ha nem olyan erőteljesek a jogszabályok, illetve azok betartása. Ezért kell minden eszközzel támogatni a fejlődő országok jogszabályalkotását és végrehajtását tekintetben. Nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje és a, és a információcsere megvalósuljon az összes érintett ország között, belértve a fejlődő országokat, és ez kulcsfontosságú a pénzmosás elleni harcban, meg a terrorizmus elleni harcban is világszerte. Képviselőtársam támogatja azt a gondot, hogy harmadik országra bevonjunk a pénzügyi hírszerző szervezetek együttműködésének körébe, hogy jobb információ megosztás valósuljon meg. Nagyon világos az is, hogy azok a nézetek, amelyeket megfogalmazott a jelentéstevő a nagyobb, erősebb átláthatóság biztosítására nemzetközi szinten kell, hogy válaszunk középpontjában álljon az árnyék előadók válaszait is várjuk, és még egyszer köszönjük Jutndan úr munkáját. Merci beaucoup. Köszönjük.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 javaslatokat is fogok tenni ezekre. Örülök a Fejlesztési Bizottság véleményének, mert fontos, hogy leszögeztük, hogy fontos az átláthatóság és a koherencia a fejlesztési együttműködésben. Mint ezen és a Polgári Jogi Bizottság tagja, szeretnék majd a lehető legtöbb javaslattal élni, és mindkét bizottságban megvédeni ezeket. Például a nyilvántartások átláthatóságára vonatkozóan, mert tudjuk, hogy mert tudni kell, hogy ki a cég tulajdonosa, és ennek az irányelvnek a jobbítása során ez, ez egyik legfontosabb szempontunk. Végül pedig az irányelv átdolgozása, immár negyedik átdolgozása a szervezett bűnözés finanszírozásának finanszírozása elleni harcban. Új jelenség az adó elkerülés és adócsalás, mint terror cselekményeket támogató pénzügyi bűncselekmény, ezzel most érdemben kell és lehet foglalkoznunk, de nem lesz ez könnyű feladat, mert ez egy komplex téma, mert nem csak a bűnügyi vonatkozásokról kell tudnunk mondani valamit, hanem azt is meg kell tudnunk magyarázni, hogy, hogy hogyan tudjuk azt a véleményt képviselni, hogy sokkal nagyobb ellenőrzés valósuljon meg, miközben az adatvédelem is fontos szempont számunkra. Köszönjük szépen. Martínez úr, öné a szó. Gracias. Gracias, presidenta. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. El kell ismernem azt a tényt, hogy ez a jelentés már a címe is enyhén zavar engem, és akkor még a tartalmáról nem is beszéltünk. Sargentini asszonyban bízom. Igazán következetesen dolgozik, és valóban e, nyitott képviselőnek ismertük meg, és biztos vagyok benne, hogy Bill Newton jó munkát végeznek majd együtt, de nem tudom, feltették-e maguknak azt a kérdést, hogy a pénzügyi rendszereken átmosott pénzek milyen százalékát használják a terrorizmus finanszírozására. Egy százalékot? Két százalékot? Hogyha elolvassuk ezt a jelentést, akkor világosan kiderül belőle, hogy ami az Európai Parlamentet különösen aggasztja, az a terrorizmus finanszírozása, és nem maga a pénzmosás. Legalábbis bennem ezt a benyomást keltette ez a jelentés. az illegális pénzmosásról beszél a szövegben Bill. Ez azt jelenti, hogy esetleg van legális, jogszerű pénzmosás is? Hiszen különben miért vigyesztenénk e, egy jelzőt a pénzmosás szó elé? Financial engineering e, kifejezést is használják erre, pénzügyi ügyeskedésnek is hívhatjuk. Itt tulajdonképpen Nincs másról szó, mint a közpénzek ellopásáról, arról, hogy az állam kincstárban nyúlkálnak enyves kézzel. úgy tűnik, hogy ez mégsem aggaszt eh, minket itt az Európai Parlamentben. Eh, a ellopott, eh, átmosott pénz 98%, amiket nem aggaszt, csak az a 2%, amit a terrorizmus finanszírozására használnak. Persze az is aggasztó, bármennyi pénzről is legyen szó, de én nagyon szeretném, hogyha az egész 100%-ról beszélnénk, és nagyon remélem, hogy Sargentini asszony és Newton Dunn eh, kollégák figyelme veszik, amit elmondunk. Szeretném, hogyha megragadnánk ezt az alkalmat, azt az alkalmat, hogy ez a jelentés készül, hiszen a pénzmosás a mai világ pénzügyi rendszerében igencsak elterjedt, bevett mindennapos gyakorlattá vált. Számunkra ez roppant aggasztó, akár csak a terrorizmus finanszírozása. Engem a 98%-a a, a, a, a pénzeknek, amit nem a terrorizmus finanszírozására használnak, hanem egész egyszerűen ellopnak, a, az adóbevételek formájában nem jelenik meg az államkistában, ez engem sokkal jobban aggaszt. Csádi barátunk sem mondta, hogy mennyi pénzt lopnak el, mennyi pénz, mekkora pénzeket mosnak át a pénzügyi rendszeren. Ennek egy töredéke kerül a terroristákhoz. Persze ez különösen aggasztó, de Később majd beszélhetünk erről, de én sokkal fontosabbnak tartom, hogy a pénz egészéről beszéljünk, és valahogy elejét vegyük a, a pénzmosásnak, amely bevett gyakorlatá kezd válni Szóval Remélem ezt Sargentini asszony és Bill nem hagyják figyelmen kívül. Jól tudják, hogy miről beszélek, régóta ismerjük egymást, tudják, hogy tudják, tudjátok, hogy mit gondolok ez ügyben, és biztos vagyok benne, hogy ők sem gondolják ezt igazán másképp. ezt szeretem volna ezért egyszer mindenkorra lefektetni. Mondom még egyszer már a jelentésnek a címe is aggasztó, hiszen csak a terrorizmus finanszírozását hangsúlyozzuk elsősorban. Ez nekem azt jelenti, hogy sokakban majd azt a e, benyomást kertjük, hogy igazából nem is a pénzmosás és ennek elterjedése aggaszt bennünket, hanem a terrorizmus finanszírozása. Miközben a pénzmosás az nem más, mint adócsalás, adó elkerülés. És minket nem ezért aggaszt, csak az a arányaiban elenyésző pénz, amit a terrorizmus finanszírozására fordítanak? Remélem, hogy ezt valahogy megváltoztatjuk. Köszönjük, Martinez úr. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Tobias Maki úrnak. Thank you, Madam Chair. Um, well, I... Köszönöm, elnök asszony. Először is mi is üdvözlőjük ezt a jelentős tervezetet, nagyon hasonló irányba halad ez sok tekintetben, mint a bizottság javaslata. Egy néhány dologra térnék csak ki, Először is az átláthatóság kérdésére. Ez egyre fontosabb téma. Olyan dolog, mert az Európai Bizottság javaslata is koncentrál, különösen a kedvényezettek beazonosításának kérdésére, és a, a, a vállalatokra vonatkozóan vállalatokhoz kell betudnunk, ki a tulajdonosuk, hiszen a maga vállalat vezetése tudhatja leginkább, kik a tulajdonosok. Megköveteltük a tagállamoktól, hogy a vállalat tulajdonosokra vonatkozó regisztráció ugyan nem követeljük meg, nem azért, mert, ne, mert ellenünkre volna egy ilyen regiszter gondolata, hanem azért, mert a javaslatunkat inkább arra hegyeztük ki, hogy pontos, időszerű információ legyen elérhető az illetékes hatóságok számára a kötelezett vállalatok, vagy entitá vállalati entitások részéről. De ez nem zárja ki persze jövőben az, hogy egy regiszter követelményét is felállítsuk. Fontos az tehát alapvetően, hogy információforrás rendelkezésre álljon. Olyan helyzetet teremtessünk, amikor is nem túlzottan támaszkodunk a regiszterre. A regiszter bekapcsolása akkor lehet szükség, ha a vállalatok kapott információ nem elégséges, nem elég pontos vagy időszerű. Ugyanakkor, mint mondottam, a regiszter gondolat előtt nyitva állunk, ám nem kívánjuk azt, hogy e ezzel bújjunk ki, úgymond, vagy ki lehessen bújni a vállalatok információ szolgáltatási kötelezettsége alól. Tehát, hogy a regisztert létrehozzuk egyszer, és akkor ezzel már a vállalatot tehermentesítenénk a kötelezettség alól, hogy saját tulajdonosaikról tájékoztást nyújtsanak az illetékes hatóságok felé. Aztán a harmadik országok kapcsán és a pénzügyi hírszerző szervek közötti együttműködés vonatkozásában vannak a javaslatunkban olyan javaslatok, amelyek erősítenék a pénzügyi hírszervezetek közötti együttműködést. Szoros kapcsolatot tartunk fenn. Ezen egységek között az Európai Unióban van aztán egy olyan platform, mely a pénzügyi hírszerző szervek összekapcsolását szolgálja, tehát az EU-n belül törekszünk ezen együttműködés mélyítésére. Ami a harmadik országokkal azok szervéből való együttműködést illeti, vannak erre mechanizmusok már, például az Egmont csoport, mely a, az együttműködés mélyítését szolgálja a világszerte a pénzügyi hírszerző szervezetek között. Ezt is ezt teljes mértékben támogatjuk, ugyanakkor látnunk kell, milyen határai vannak az EU jogalkotásnak, az ilyenfajta nemzetközi együttműködés vonatkozásában. Aztán még egy utolsó gondolat az adózás ügyében. A javaslatban konkrét utalással éltünk az adó bűncselekmények körére. nos, hát tettük tehát azt, hogy az adó csalás, adó elkerülés a pénzügyi pénzmosás bűncselekmény körébe esik, és látnunk kell, hogy összekapcsolódik a pénzügy, pénzmosás elleni irányelvre vonatkozó munka, illetve az adó elkerülés elleni harcban tett lépések között. Tehát mindkét ö, téma egy szélesebb körben egyesíthető az adó elkerülés elleni harc témájában. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A bizottság részéről kívánna még valaki megszólalni ebben a témában? Nem? Jó. Akkor visszaadom a szót Newton Dan, Dan úrnak, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek a felszólalás. Senkinek a véleményével nem akarnék nem egyetérteni. Mindenki nagyon konstruktívan nyilatkozott, és a következő hetekben remélem Sargentini asszonynal és másokkal is gejjel újra, újra és továbbra is jó lesz az együttműködésünk. Köszönöm, Gay, a véleményemet. Martinez úrnak azt mondom, hogy e, ugye e, valóban a pénzmosásnak nem csak terrorizmus vonatkozású ágazatai is vannak, de a bizottság címéhez kellett ragaszkodnunk, és mi erre tudunk csak választ, véleményt formálni, és nem változtathatjuk meg a címet. Én benne voltam egyébként a Krim bizottságban is, és tudatában vagyok annak, hogy milyen mértékű az adó elkerülésből, adócsalásból elfolyó pénz, euró billiókról lehetne itt beszélni. Köszönöm a bizottságnak a kiváló megjegyzéseket is. Rövid vagyok, nem húzom tovább, de kérem elnök asszonyt, hogy az időpontokra emlékeztesse a bizottság tagjait. Rendben. Tehát szeptember 1 kell a módosítókat benyújtani 18 óráig, és szeptember 13-án beszélünk róluk. Most rátérünk a 14. napi rendi pontra. Az, az éghajlattal és energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete. Mivel a csádi téma során felhalmoztunk egy kis késedelmet, kérem ezen vita résztvevőit, hogy szorítkozzanak a leglényesebb, leglényegesebb információkra, és három percnél tovább senki ne beszéljem. Idén a klíma konferenciát Varsóban tartották november 11-12-én, és a konferenciát, vagy akkor fogják tartani, és az lesz a célja, hogy előkészítse a 2000 15-20 közötti időszak intézkedéseit. Nyilatkozat és állásfoglalás lesz majd ennek a végeredménye. Az MV javasolta, hogy mi is alkossunk véleményt. Júliusban tárgyaltuk meg a témát, a titkárság előkészített egy szöveget, amit most módosítunk, és szeptember 30-áig kell véglegesíteni állásfoglalást fog az ENVI bizottság tehát adni, és a mi bizottság egy paragrafussal kapcsolatban illetékes különösen, ez a bekezdés az üvegház, üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos fejlődő országokbeli helyzetre hívja föl a figyelmet, és arra a kollektív felelősségre, amelyel a kormányok rendelkeznek, és amely alapján szembe kéne menni a két Celsius fokos melegedés trendjével, hogy mire lenne szükség ehhez. Nagyon gyors összefogásra, mert ha nincs ilyen megállapodás, összefogás, akkor ez a sürgős, már most is sürgős kérdés kicsúszik a kezünkből. Egy ennél specifikusabb szövegrészt is belefogalmazott a titkárság a bekezdésbe. Ezzel kapcsolatban például Fiona Hall asszony véleményét fogjuk most meghallani, és másokét is. Ahogy mondtam, a felszólalás idő maximum három perc. Elnök asszony, először is szeretnék valamit tisztázni. Talán én zavarodtam meg egy kicsit, de én azt hittem, hogy az Európai Bizottság éghajlat energia stratégiáját kell véleményezni a devének, legalábbis én ezt gondoltam tehát a 2030-as éghajlatenergia politikát kell véleményeznünk, vagy, vagy rosszul látom, a napirendből ez derül ki számomra. Euh, Ma reggel kellett konstatálnom, hogy Deva urat az utolsó pillanatban elszorították bokros teendői, és bejelentettük reggel, hogy a novemberi Varsói konferenciával kap, konferenciáról, végrehajt konferenciáról fogunk beszélni, illetve a parlament által októberben elfogadni tervezett állásfoglalásról fogunk beszélni. Tehát így pontosítottuk a napirendet ma reggel Hol Hollasszony, ha megtisztelt volna bennünket jelenlétével, hallhatta volna, hogy a rend e tekintetben módosításra került. Tehát a novemberi Varsói Post Kyoto, Kyoto utáni konferenciára fogunk beszélni. Köszönöm elnök asszony, hogy tisztázta, és sajnálom, hogy nem voltam itt reggel. De egyébként is, amit el akartam mondani, az vonatkozik erre is, arra is. Remind ourselves that climate change does... Az éghajlat változás ugyanis a fejlődő országokra sokkal nagyobb hajlkihatással van, mint például az európai országokra, és fennáll a kockázata annak, hogy egy pillanatra levettük a szemünket a labdáról, és, az éghajlatváltozás, mint hogyha egy kicsit lekerült volna a napirendről, miközben nem tűnt el a problémák sorából. Az európai szakpolitikák alakulása fogja meghatározni azt, hogy az éghajlat változási tárgyalások során Európa eh, hitelessége, szavahihetősége hogyan alakul. Destabilizáló tényező az éghajlatváltozás. Igen, komoly eh, kihívást jelent, ez láthatok ezt Darfurban és máshol Afrikában is az éghajlatváltozás mm, két eh, közösséget egymás ellen fordított, mert hát a, a korlátozott erőforrások eh, miatt ők szembefordultak. Az AKC konferenciákon eh, sokszor felmerül ez a eh, téma. Egyes szigetek nagyon gyorsan elárasztódnak, hogyha nem teszünk valamit. A legfontosabb tehát, hogy továbbra is ambiciózusak maradjunk. Egy ambiciózus cégtűzés 2030-as keletre vonatkozóan engedhetetlen gondolkodásra van az üvegházhatás kiváltogázok kibocsátásának csökkentésére. Hogyha mi magunk nem vagyunk ambiciózusak, akkor egész egyszerűen nem tudunk, nem tudjuk hitelesen követelni másoktól, hogy ők így legyenek a Fejlesztés Politikai Bizottságban 2015 után is továbbra is foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, hogy az e, energia és az éghajlatváltozás témája összefüggő témái napirenden maradjanak. Még egyszer mondom, hogyan várhatjuk másoktól ezt az ambiciózus hozzáállást, ha mi magunk kiengedünk. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy más nem kér szót e témában, másnak a figyelmét nem kértette fel az éghajlatváltozás. A Les Miller kap szót az Európai Bizottság nevében, parancsol uram. Thank you. Köszönöm. A klímafőgazdaság nevében szólnak hozzá. Hát ennél jobban egyet sem érthetnék azzal, amit az imént mondott a parlamenti képviselő. Nagyon sok tagállamban jelentős szerepet játszik a klímaváltozás elleni harcra vonatkozó források biztosítás annak érdekében, hogy a klímacélokat tartani tudjuk, és ez megkövető lesz, és a következő évben fokozzuk, növeljük ezeket a forrásokat. Ez a következő évben évente 100 milliárdos forrás összeget jelentett 2020-ig különféle forrásokból táplálkozva. Ez az üvegházhatás okozó gázok kibocsátása csökkentését is szolgálja meg egy klímakompetens fejlődési pályára is kell állítsa az európai gazdaságokat. Az Önök Szabbizottsága nagyon fontos szerepet játszik abban is, hogy az európai költségvetést képessé tegy arra, hogy ezt az irányt tartani tudja. Ezért vagyunk hálásak a parlamentnek, értve vagyunk hálásak azért, hogy a parlament és a tagállamok megegyeztek abban, hogy a 2014-20-ig terjedő költségvetésben a 20%-os horizontális célösszeget biztosították. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm az önök szakbizottságának is ezt. Merci beaucoup. Köszönjük. emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosító nyitványok benyújtásának a határ ideje szeptember 24-e déli 12 óra. Most pedig a 15-ös napi rendel folytatjuk. A közbeszerzésről szóló megállapodás módosítása. Kacsmerek úr az előadója ennek a témának, akinek rögtön meg is adom a szót hogy vezesse fel a véleményét. Három percben korlátozom a hozzászólási időt e témában is parancsoljon. Kácsmerek úr. Csonca. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közbeszerzési megállapodás revíziójának a fő célja az, hogy több ország részt vehessen a mechanizmusban. Mert eddig azok az országok, amelyek aláírták a megállapodást és végre is hajtották azt, ezek mind fejlett gazdaságok voltak. Most új szövegrész került a tervezetbe, amely rugalmasabbá, könnyebbé teszi fejlődő országok részvételét, és egyfajta átmeneti időszak kijelölésével megenged piacvédelmet ezen országoknak is. Piacvédelmet bizonyos költségek felmerülésével szemben, illetve a megújított megállapodásból adódó költségek terhével szemben. Egy hosszabb perspektívában ez biztos, hogy előnyes lesz a fejlődő országoknak is, ez az új megállapodás, mert átlátható, világosabb szabályokat fogalmaz meg, és bizonyos kis kapukat bezár, ugyanakkor új kockázatokat is jelent, de ennek az az ára, hogy, vagy hát az eredménye, hogy magasabb minőségű, átláthatóbb rendszer alakulhat ki. Például az olyan országokban, mint például ugye Csád, ahol eddig teljesen átláthatatlanok voltak a közbeszerzések, most pedig hát valamelyes átláthatóság lenne a rendszer új eleme. Tehát én támogatom, és kérem a kollégákat is, hogy támogassák ezt a szándékot, és élénkítsük föl a vitát, és tegyük lehetővé, hogy kiterjeszthető legyen a megállapodáshoz való csatlakozási kör, tagság. Sargentini asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek a zöld frakció értelmezését úgy tudom összefoglalni a közbeszerzésekkel kapcsolatban, hogy mi is azt szeretnénk, hogy a legkevésbé fejlett országok és a fejlődő országok is részt vehessenek. Mint, mert látjuk, hogy az olyan országok, amelyek már fejlettebbek, mint Dél-Afrika, nem is érdeklődnek a dolog iránt. Tehát ha egyes országok nem érdeklődnek, akkor ez azt jelenti, hogy nem tartják ezt elég előnyösnek, vagy nem készültek még föl arra, hogy saját ö, gazdasági szereplőiknek előnyöket juttassanak, védjék a piacaikat. Tehát vagy nem akarják, vagy nem tudják még ezt megvalósítani. A zöld frakció ezért nem biztos abban, hogy tudja támogatni ezt a kompromisszum tervezete Bjerman úrnak adok szót. Még egyszer Ricardo nevében szólalnék föl, és felolvasom a véleményét, mert őt árnyék. Tíz évbe telt a kotonú megállapodás megkötése, nagyon fontos ez a fejlődő országoknak, de ezek a jövőben is fejlődő országok lesznek, és akik a GPA mechanizmushoz szeretnének csatlakozni és az átmeneti időszakhoz, azoknak ez különösen előnyes lehet. Nagyobb átláthatóságot biztosítana a rendszer, a korrupció arányát csökkenteni lehet, és a szegénység elleni harcra itt több pénz juthat. Ami a konkrét technikai specifikációkra vonatkozó rendelkezéseket illeti, például a közbeszerzések konkrét szabályait, ez a hatóságokat arra kötelezni, hogy a környezeti szempontokat is figyelembe vegyék a specifikációk során. Az elfogadott szöveg már úgy tűnik, hogy végleges, de frakciónk úgy gondolja, hogy a közeljövőben a szociális szempontok kötelező figyelembevételét is elő kéne írni, és az igazságos elosztását a pénzeknek, a fejlesztési pénzeknek, de ez persze úgy is a végrehajtásban nyilvánul meg, leginkább, támogatjuk ezt a tervezetet, a GPA rendszer tervezetét. Most pedig megadom a szót Liana Aljanovnak a bizottság képviseletét. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a pozitív és ösztönző szavakat. Az Európai Bizottság mindösszesen arra szeretne rámutatni, hogy ez az új megállapodás, az új szabályok a felüldő országok számára könnyebbé teszi a megállapodáshoz való csatlakozást, hiszen a korábbi szabályok értelmében korábbi szabályok nem könnyítették meg a dolgukat, éppen ezért azt reméljük az új szabályoktól, hogy egyszerűbbé, rugalmasabbá teszik az új országok, fejlődő országok csatlakozását a megállapodáshoz, a piacvédelem és a szakmai segítségnyújtás kiterjesztésével segítik ezeket az országokat, Reméljük, hogy így majd nő a megállapodáshoz csatlakozó országok száma. Köszönjük. Köszönjük, most pedig Kacsmarek úrnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a témát. Ja zgadzam się z tą opinią Grupy Zielonych, tak? Köszönöm. A fejlődő országoktól is hallottuk azt, hogy az új megállapodás szabályai nem feltétlenül segítik minden ország dolgát, de itt van például Örményország, amely semmiképp sem tekinthető igazán fejlett országnak, és csatlakozott a megállapodáshoz, és a megfigyelő országok között is vannak fejlett országok, Sri Lanka, Malajzia, Kolumbia, Tehát a földrajzi helyzet változóban van, de majd csak a gyakorlatban dől el, hogy ezek az ösztönzők elegendőnek bizonyulnak-e. Minden országnak saját magának kell e, mérleget vonnia, hogy számukra előnyös-e vagy sem a megállapodáshoz való csatlakozás. Úgy tűnik ugyanakkor számomra, hogy e, segítő kezet nyújtunk, és egyre többen belecsapnak a marku, markunkba, elfogadják ezt a, az ajánlatot. Ahogy azt Bergman úr is említette, például a korrupció elleni harc eszközei is beépítésre kerültek ebbe. Tehát, hogyha mélegelni kell a prókat és a kontrákat, akkor szerintem érdemes hozzájárulásunkat, beegyezésünket adni a megállapodás módosításához. Köszönjük, mondja az elnök. Emlékeztetem önöket, hogy a módosító intézménybeításának határideje, határideje szeptember augusztus 29-e este 6 óra. A 16-os napi rendi pontra ugrunk tovább. A szíriai és a közép-afrikai köztársasági humanitárius helyzet komoly és aggasztó témájával fogunk foglalkozni. Ha megengedik, akkor Jean-Louis de uh, Üdvözölném a DJ Echo-ból. A világ vigyázó szemét Szíriára veti, tekintetét Szíriára veti, talán jobban, mint bármikor korábban. Damasztól nem lesz vegyi fegyvereket vetettek be múlt szerdán, ez egyre bizonyosabbnak tűnik. nem is kell hangsúlyoznunk, hogy mennyire drámai a helyzet Szíriában, a humanitárius helyzet. Közel 7 millió ember szorul humanitárius segélyre, közel 4 millió embert tűztek el otthonukból, és 2 millióan kényszerültek szomszédos országba vagy külni. Bruver úr, a vendégünk, mindjárt pontosabban is elemzi majd a helyzetet miközben figyeljük a szíriai helyzet alakulását, nem szabad megfeledkeznünk a közép-afrikai közösségről sem, ahol szintén aggasztó a helyzet. Több mint 200 ezer embert tűztek el az otthonából, ebből a, ebben az országban, és 55 ezer ember keresett menedéket a szomszédos országokban. Zsuzsiva biztos asszony Valeri Amosszal, az ENSZ főtitkerejtesével az elmúlt hónapban meglátogatott ezt az országot, hogy felmérjék a humanitárius helyzetet, Sajnos nem lehet ma itt velünk Györgyöva Valszony, de Brewer úr biztos mindentől tehetett meg annak érdekében, hogy beszámoljon a helyzet alakulásáról. Jean-Louis de Brewer, még egyszer köszönöm, hogy időt szakított ránk, és parancsoljon, megadom önnek a szót. Euh, merci beaucoup, euh, Madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. A ma délutáni vita során amit el fogok mondani, az egy az egyben aktuális általában a fejlesztési segélyekre vonatkozóan. Tehát van itt egy általános és egy konkrét helyzet. Minden humanitárius válság és a szíriai válság specifikuma egybeesik. Szenvedés, a szenvedés csökkentésének igénye és próbálkozás erre. A humanitárius válság kezelése a közép-afrikai köztársaságban egyszerű ugyan elmondani így a számokat, és köszönöm ezt elnökasszonynak, de ki kell mondani, hogy az egész társadalom négy millió lakos, gyakorlatilag a lakosság teljes köre valamilyen módon segélyre, segítségre szorul. Március, február hónapokban különösen súlyossá vált a helyzet. A közép-afrikai köztársaság csúszik lefele és persze a világban és a két ország között is nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy mekkorának látjuk a válságot. Vannak úgynevezett forgotten crises, vagyis elfelejtett válságok, amelyek hiába súlyosak és nagyok, valahogy kimennek a tudatunkból. A, a humanitárius válság folyamatos kezelést igényel, hiába nem most vált az válságossá. Az emberek konkrétan szenvednek, és ez a szenvedés folyamatos, hosszú távú, beláthatatlan. Tehát a jó fejlesztési segítség hosszan, hosszú távon gondolkodik, és a szenvedésből indul ki, annak csökkentési igényéből. A szíriai helyzet, és elnökasszony megint csak kiválóan bevezette a vitát, ö, olyan, hogy képernyőinken, szemeink előtt zajlik le, mindenkit másképp ö, sújt le vagy ráz meg, de a realista megközelítéshez kell ragaszkodnunk, és globális kontextusba kell helyeznünk azt. A számokat kiegészíteném. Elnök asszony elkezdte, a sorolásukat. Jelenleg konkrétan körülbelül 7 millió embernek valamilyen humanitárius segélyre szüksége Szírián belül. A meg, legmegbízhatóbb beszélések, amelyek partnereinktől származnak, akik ott vannak jelen, azt mondják, hogy 5 millió ö, embert konkrétan, közvetlenül érintettek a háborús cselekmények valamilyen módon, akár a kormány által, vagy az ellenzék által megszállt területeknek. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon június 25-én kijelentette, hogy most már meghaladja az áldozatok száma a százezret, és a belső menekültek számát is meg lehet becsülni. Nagyon sokan menekültek Libanon felé. Néhány hónappal ezelőtt egyébként önökkel erről már eszmét serültünk, hogy és amit akkor mondtunk ma, mégre még jobban igaz. Most már Libanonban is humanitárius válság van a sok menekült miatt, és sorsuk, jövőjük teljesen megoldatlan. A humanitárius segítség iránti igény pedig még tovább fog nőni, ö, eszkalálódás várható. Libanonban körülbelül 500 ezeren vannak a menekültek, több százezeren Irakban és Törökországban, Irakban, főleg a kurdok menekültek kurdok által lakott területekre, és megint csak utalnék arra a beszélgetésre, amelyet már folytatunk, hogy nyitottak-e vagy zártak a határok, ellenőrzöttek a határok, Libanon, Jordánia, Irak, Törökország irányába is, és teljesen másképp állnak persze a határvédelmi hatóságok a helyzethez az egyes országokban, de a következmény mindenképpen az, hogy egyre többen menekülnek el, és egyre több lakossági csoportot menekül, Két üzenetet kell szerintem megfogalmazni a régió országai felé, támogatni, támogatásukról kell őket biztosítani, meg kell fogalmazni egy egyértelmű támogatási politikát, nem szabad a határokat lezárni, de ellenőrizni kell őket, és meg kell próbálni ezt a kontrollt alkalmazni a lehető legmessze menő nekik. A, azok mind a Szíriából menekülő szírekre, illetve a Szíriából menekülő palesztinekre és egyéb etnikumokra vonatkozóan. Nem szabad sohasem elvesztenünk a kontrollt, főleg a palesztinok tekintetében, mert náluk az UNRWA bizottsága többszörös érintettséget mutat ki. 500 ezer érintettből 400 ezer már kap valamilyen humanitárius segítséget, de nagyon megrázott, amikor az önök bizottságában itt volt az ENSZ képviselője. A palesztin kérdés az, hogy nekik úgy kellene államiságot megvalósítaniuk, hogy folyamatosan megszállás és háborús helyzet alatt vannak. Hogyan reagáljunk mindezekre az óriási kihívásokra? Jó, pénzzel is lehet, elhangzottak a számok már önök előtt. Az ECHO főigazgatósága eddig az egyetlen humanitárius segítséget nyújtó szervezet Szíriában és a szomszédországokban az Európai Unió megbízásából. Tehát 80 90 százalékban Szíriában töltjük, költjük el a pénzt, és 10 20 százalékban a környéken, és a következő szerződési időszakban 200 millió eurónk lesz, és ez talán majd még megfejeli egy bizottság, amivel tervezhetünk. Nem akarom, elnök asszony, ö, itt a költségvetés általános hiányát most felemlegetni. Anélkül, hogy kasszandrai jóslatokba bocsátkoznék, szerintem további 50 millió öt összesen körülbelül 50 milliárd eurós a kár, amire szükség lenne, és kitartóan keményen kell megküzdenünk minden fillérért. A 200 millió októberig szerződésekbe kell foglalnunk, és az 50 milliót pedig a téli esítés, a téli időszakkal kapcsolatos problémákra kell elkülöníteni. Ez a minimum, amit erre szánnunk kell. És akkor még majd kezdődik a kötélhúzás. Nem akarok patetikussá válni, de ez csak csöpp a tengerben, majd jön a tárgyalás, a szíriai és palesztin és libanoni menekültekkel, illetve befogadó országokkal, és az ottani lakossággal, akikre nyomás nehezedik, mert ugye mezőgazdasági jellegű tevékenységet végző menekültekről van szó, és akkor még nem beszéltem a Tahul környéki áradás külön áldozatairól, akikkel nem is lehet hosszú távú fejlesztési programokban foglalkozni, de akik ugyancsak drámai helyzetben vannak, és azonnali humanitárius segítségre szorulnának. Tehát óriási összefogás van, és még nagyobbra lenne szükség a donorok, a, az EU, az egyéb résztvevők, az ENSZ, az ENSZ képviselője ugye itt volt júliusban, aztán szeptember 16-án lesz Stockholmban egy egyeztetés, a főnökünk Jordániában tárgyal a humanitárius körülményekről, a befogadási körülményekről, aztán az ENSZ közgyűlése is foglalkozni fog szeptemberben a kérdése, de hiába a sok erőfeszítés, a, a hiány, az igény sokkal nagyobb, mint amit eddig sikerült mozgósítani segítségként. Önök is ismerik a számokat, de azért idéznék néhányat. Az ENSZ által kezelt pénzek 42%-át teszik ki az segítségnyújtásnak, Közép-Afrikáról szólva, Elnök asszony, ez egy, ahogy ön is említette, egy kis elfeledett válság. És valóban összeomlóban van az ország, és teljesen eh, elhanyagoltuk ezt a problémát. Sajnálatos módon a politikai helyzet az instabilitás komoly biztonsági veszélyt jelent ami az egész országot és lakosságát gyakorlatilag megold hatatlan helyzetbe sodorta, kivéve, hogyha kivéve, hogyha a nemzetközi közösség nem mobilizálja magát és nem tesz valamit. Nem véletlen, hogy Györgyeva asszonya az ENSZ főtitkár helyettesével júliusban ott járt, annak érdekében, hogy egy ilyen kampányba kezdjen, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy mennyire komoly a helyzet közép-afrikai köztársaságban. Tehát elsősorban biztonsági problémáról beszélünk, az emberek biztonsági helyzete megoldatlan, a, a különböző fegyveres csoportok, milicisták leszerelése ez idáig nem sok sikerrel járt, rengeteg sérültről, halottról tudunk igen komoly feszültségekről számolnak be a humanitárius segélyszervezetek. A legtöbb sérült golyóháteli sérülés próbál meg, tehát a legtöbb sérültet fegyveres golyóháteli sérülésre ápolják, erről számolnak be ezek a civil szervezetek, humanitárius szervezetek, ez különösen jól mutatja, hogy milyen komoly veszélyekről beszélünk az egész lakosságot érinti ez. Például a gazdák nem tudják megközelíteni a, a, a földeket, az, az á, az állatenyésztés is el lehetetlenedett, így a, nyilván az ellátás, az élelmiszerellátás is megoldatlan, nem is beszélve azokról, akik nem tudnak a különböző gazdasági ágazatban dolgozók, akik egész egyszerűen nem tudják így a megélhetésüket eh, biztosítani. Az egyik eh, probléma, alapvető probléma az, hogy a gazdaságban, a helyi gazdaságban mindenképpen pénzt kell pumpálni. Azonban akinek pénze van, az újabb kockázatnak van kitéve, hiszen a, a, aki készpénzzel bír, az, azt könnyen kirabolhatják. Tehát ennyire nehéz és bonyolult a helyzet. Az élelmiszerellátás bizonytalan, megoldatlan, sem pénzügyileg, sem fizikailag nem megoldott a piaci hozzáférés. Igazából nincs is már az embereknek mit eladni, így másik oldalon nincs mit megvenni. Ami az egészségügyet illeti, a rendszeresek a járványok, főként a malária járvány, tavaly például de a gyakran a minimális egészségügyi ellátás sem biztosított. A vízellátás szintén komoly problémákat jelent. A elnök asszony említette, hogy mennyien kellett, hogy elmeneküljenek az otthonukból, hol találhatnak menedéket, rajtuk is valahogy segíteni kell humanitárius segélynyújtásunkat próbáltuk növelni. Egy milliárdot küldtünk Szíriába. Jelenleg 20 millió eurót vállalunk, ez a vállalásunk, hogy ennyit mobilizálunk a közép-afrikai helyzet javítására a, az Európai Bizottság jelenlévő képviselői is tudják, hogy valami 200 milliós program elfogadásra kerül, de hát ennek a konkrét végrehajtása, a politikai helyzet javulása hiányában elképzelhetetlen. Az első célunk az, hogy ez a válság megszűnjön ilyen elfeledett válságnak lenni, tehát hogy újra felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a válság komolyságára. Azonban látszik, hogy mondjuk Franciaország nem feledkezik meg a helyzetről, de az ENSZ-ben is újra napirendre kell tűzni ezt a problémát, hogy valóban a sürgősségének megfelelően kezeljük, főként a donoroknak újra lendületbe kell jönniük, és az ENSZ közgyűlésén újra napirendre kell tűzni, egy donorkonferenciát kell rendezni, ugyanakkor a legfontosabb probléma a politikai stabilitás és a, és a, a biztonság teljes eh, hiánya, a biztonsági helyzet folyamatos romlása. Ennek azt mondja, tudom, hogy eh, lassan szavazniuk eh, kell, sűrű a programjuk, de hát ennyit szerettem volna mindenképpen elmondani, most pedig szívesen hallgatom meg a véleményüket, és válaszolok, amennyire tőlem telik a kérdéseikre. Köszönjük De Brouwer úrnak ezt a felvezetést, most De Kaiser asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, de Brouwer úr, köszönöm, hogy eh, beszélt erről a két fontos kérdésről. És valóban a közép-afrikai köztársaság egy elfeledett válság, egy, egy eh, hosszú ideje meglévő, nem, megoldódó, nem látszó eh, válság, góc. Visszatérnek azonban az első problémára. Szíriába, szomszédos országokról is beszélt, és bárhogy is vélekedjünk Szíria ügyében, közeledik az a pillanat, amikor nem, már nem elodázható tovább a beavatkozás a nagyobb hatalmak részéről, ugyanakkor jelenleg nem látom annak a lehetőségét, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. Ez sajnálatos. Ez roppant sajnálatos. Azért, mert én egy borzasztó humanitárius helyzetről számolnak be, a, szólnak a beszámolók, ugyanakkor nem hiszem, hogy ilyen típusú beavatkozás bármit is javítana a a humanitárius szempontból. Sőt, való, attól tartok, hogy éppen tovább rontja a helyzetet. A kérdés tehát, hogyan tudnak felkészülni, mik a tervek egy ilyen helyzetre, mi lesz a stratégia ehm, arra az esetre, hogyha ehm, beavatkozásra kerül sor, mi lesz akkor, hogyha ehm, nem, nem azt mondom, hogy Holland úr helyébe képzelje magát, csak Tehát mi, mi, mik a tervek, mi a B-terv, mire készülünk fel, hiszen már még pillanatban sor kerülhet arra a döntésre, hogy beavatkozás jön. Um, Sargentini. Sargentini asszony következik, parancsoljon. Nee, voorzitter, de vraag die ik had was... Egy kérdésem volna, elnök úr, mindenek előtt. Gergeva biztos asszony már arra készül, hogy támadás indul Szíriában? Ez a kérdés azonban már felmerült, és válaszoltak is rá, így okafogyottá vált. Ber Berman úr szó. Én is ezen a véleményen vagyok, és az önök igazgatósága, ráadásul ugye még hát, bár számmal egy Szíria elleni támadással esetleg, de ezt még be sem tudta kalkulálni, hogy ez mivel járna. És a tagállamok hajlandósága egy hatalmas összegű segélynyújtáshoz ugye korlátozott eleve. Gorgieva biztos asszony több alkalommal tárgyalt a tagállamokkal ezekről a nagyságrendekről, a Fejlesztési Bizottsághoz is eljutott ennek a híre, és ahhoz, hogy érdemben tudjunk segítséget nyújtani, nagyságrendileg arányosan, az igények és a lehetőségek között hatalmas szakadék tátong, és a két ország közötti haj, támogatási hajlandóság tekintetében is. Mitchell úr. I'm sorry, I couldn't be here for all of the presentation. Köszönöm. Én is megköszönöm az előadást. A bizottsághoz fordulok. Hasonló kérdéseket feltettem már a biztosnak is az AFED-deve közös ülésén 6 vagy 8 hétre ezelőtt volt az. Tehát kapcsolódva a béketeremtéshez, azaz a béke ö, megteremtését külön választam a béke fenntartástól, vajon a Györgyeva biztos asszony, vagy bármelyik más biztos kifejezte véleményét azzal kapcsolatban, hogyha valakinek be kell vonulni a Szíriába katonai erővel, vagy egy ország koalíciónak fel kell lépnie Szíriában. Mi lesz ennek a, a ennek, az, ennek a műveletnek, ne nevezzük támadásnak, ennek a műveletnek a felhatalmazása. Ez egy Petersburg típusú együttműködés lesz, ami csak arra közök, hogy a, a humanitárius segély megtalálja, bevihető legyen az országba, vagy más felhatalmazással bír majd. Tagállamok, például Nagy-Britannia, Franciaország, vagy esetleg az Egyesült Államok, vagy az ENSZ valamilyen koalíciója. Milyen felhatalmazással lépjen majd fel? Egyet, egyrészt van ez szükség egy ilyen erő létrehozására? ahhoz, hogy biztonsággal le tudjuk utatni a humanitárius segélyeket az országba. La parole. Ah, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a képviselőknek ezeket a kérdéseket. Valóban ezekre nem reagáltam a, a bevezetőn végén. Hogy hogyan készülünk fel rövid távon a legvárható fejleményekre. Szergentén és De Kaiser asszony is utalt erre a kérdésre. A készleteket próbáljuk felhalmozni, mennyire lehet itt a humanitárius segítségnyújtásra szükséges eszközökre, anyagokra, élelmiszerekre gondolok. A libanoni, szíriai határon elsősorban, mert úgy értékeljük a helyzetet, hogy a hogy egy katonai beavatkozás esetében elsősorban Libanon felé menekülnek az emberek, tehát erre próbálunk valamilyen módon felkészülni a külszolgálattal kéz a kézben, és valószínűleg, de hát ezen még dolgozunk, a polgári védelmet is megpróbáljuk bevonni annak érdekében, hogy hogyan tudjuk ott helyben valahogy védeni, kiszolgálni ezeket az embereket, vagy esetleges beavatkozás, katonai beavatkozás esetében. Ez tehát az első kérdés. A második, ami közvetlenül kapcsolódik az előbbihez, ezen túlmenően a fő problémánk, és talán ezt nem hangsúlyoztam eléggé a bevezetőmben, nyilvánvalóan az, hogy Szíriában a, a, a politikai, adminisztratív és esetleges katonai csapás vagy beavatkozás esetében egyéb okokból a hozzáférés, az eljutás egyre nehezebb, és várhatóan egyre nehezebb is válik illetve a nemzetközi humanitárius normák tisztelben tartása is megkérdő jelezhető. Mitchell úr, valóban rengeteget dolgoztunk a háttérben annak érdekében, hogy az ENSZ BT-vel is együttműködjünk, tájékoztassuk, felkészítsük őket. A hogy segítsék azt, hogy a humanitári segítségnyújtó szervezetek valóban el tudják juttatni ezt a, ezeket a segélyeket ehm, a rászorultakhoz. Bizonyos elmozdulás, javulás eh, történt, de igazából jelentős javulásról nem számolhatunk be, az ENSZ főtkár helyettes eh, tudatában van ennek a problémának, ugyanakkor a, az NCBT-ben a civilek védelme érdekében ma fog tenni egy javaslatot, de középtávon pontosan erre van szükségünk, csak struktúráltabb módon. A partnereink, a, a segélyszervezetek óriási kockázatot vállalnak annak érdekében, hogy eljusson az érintettekhez ez a, ez a segély ez a végsőkig nem fokozható, ez örökké nem tartható. Fontos, hogy ezt megfelelően szervezet legyen, hogy a nemzetközi humanitárius jog eh, maximálisan tiszteletben tartásra eh, kerüljön, és hogy a segélyszervezetek eh, hozzáférését, eljutását valóban garantálni lehessen. Eh, az ENSZ eh, New Yorki közgyűlésén várható egyébként az ezzel kapcsolatos döntés majd. Nincs több felszólalási igény, úgyhogy köszönjük szépen Jean-Louis de Brauer úrnak a világos szavakat és ezeket a felkavaró szavakat, amelyek ugye rámutattak, hogy mennyire el vagyunk maradva költségvetési korlátaink miatt a szükségestől a lehetségessel, és a tagállamok is egyenként. Nagyon szomorú módon óckodnak, illetve hát képtelenek többet fizetni és vállalni. És közben tudjuk, hogy egyre több lesz a menekült. És ha még bombázások is lesznek, elnökasszony, elnézést kérek, elfelejtettem válaszolni egy kérdésre Bernard úrnak a tagállami ö, hozzájárulásokra vonatkozó kérdésére. Nincsenek konkrét számaim, de vannak tagállami hozzájárulások is. Európai Unió szinten humanitárius segítségnyújtás címén a 2012-es költségvetésből 950 milliónk van, 500 milliónk a bizottsági költségvetésből, és körülbelül 400 millió a tagállamok egyes büdzséjéből nincsenek titkaink, ezeket a számokat a tagállamok közölték velünk, meg lehet nézni az egyes lebontásban is a tagállamok vállalásait. Egyelőre a tagállamok állják az ígéreteiket, és fizetnek az EU-nak a felhasználás igény üteme szerint. És mi van akkor, hogyha Assad rezsimje megdől? Akkor várhatóan több száz ezer további menekült lesz, vagy nem? Azt gondolom, hogy hmm, a válság már most regionális szintű. Már most is regionális a humanitárius válság. És a bizottság közleményében amikor a többlet 400 millióról beszéltünk, ezt már figyelembe vette, ez nem csak Szíriát érintő válság, Líbiát, eh, bocsánat, ugye Libanont, Jordániát, Irakot, Törökországot és Egyiptomot is sújtja a szíriai válság. Ez egy olyan válság, amely nem csak humanitárius feladatvállalást igényel, hanem középtávon egy újjáépítési feladatot mindenképpen jelent, és kárenyhítés, szenvedés, enyhítés. És akkor még nem beszéltünk a többi donorról, ugye a klasszikus donorok mellett az EU, az USA, Japán, stb. mellett egyelőre még nem sokan sorakoztak föl melléjük, és ha drámai válna a helyzet, akkor a számok is drámaivá válnak. De valahányszor önökhöz kell jönnem ebben a témában, mindig jelentősen megnőnek a számok, és ezzel a jövőben is számolnunk kell. Jordániában ugye 10 millió menekült volt az elején, most már 120 millió menekültről beszélünk, és Jordánia egy konszolidált helyzet relatíve Szíriához képest. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy ha pedig a legrosszabb is bekövetkezik, akkor már a leggazdagabb országok csoportja sem lesz képes szembenézni a teendők nagyságrendjével. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk igazgató úr, és elmondta álláspontját. Most pedig rátérünk a szavazásra. Kérek mindenkit, hogy vegye elő a szavazókártyáját, mert elektronikus szavazás lesz. Hagyok néhány percet a felkészülésre, meg a próbaszavazást is megejtjük mindjárt.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 Il y a encore dix personnes qui n'ont pas appuyé sur le bon bouton. Még sokan nem nyomták meg a gombjaikat. Kaiser asszony, de Kaiser asszony szavazott? Voilà, c'est bon. Il reste plus que... Jó, még négyen hiányzanak a listámról. Monsieur Weigel. Weigel úr.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 Et la personne qui occupe la poste de Monsieur Salam Guerrera. És Salam Guerrera urat képviseli valaki? Vagy nincs meg a kártyája? Na jó, lezárom a próbaszavazást. Működik. Akkor térjünk rá az első véleményre, a költségvetésre, a 2000 14 es költségvetéssel kapcsolatos véleményre. A második oszlopot kell nézni. 5500-as módosító támogatja, ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 5503-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5581 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnök asszony, szavazhatnánk blokkosan a, az 55-17-ig terjedőig valamennyi módosítóról együtt. Az 55-17-ig terjedő módosítókról. Két blogban, igen. Ki támogatja az 5504-től 5507-ig terjedő blokkot? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Most megint blokkosan 5502-től 55-71-esig terjedő módosítókról szavazunk, ki támogatja őket, ki ellenzi őket, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C'est Elvesztem itt a sorok között. A DCI uh, al címről, a hármas szóbeli módosítóról, a DCI kategóriában. Még egyszer kérem a szavazást. A középső a második oszlopot kell nézni, és az oldal közepén vagyunk. A második oldal DCI alcíme alatt a hármas szóbeli módosító. Világos? Na. Hármas szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Na most. 55 08-as és 34-es közötti blokkról szavazhatunk? Nem. 5508 külön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55.10 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem lehetne innentől blokkosítani, nem, mert ellenezték, megpróbáltam már, 5534 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenöt, harminc kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 55 33-astól 55 35-ösig blokkban szavazhatunk? Igen, mellette. Ellene a blokknak. Tartózkodás, elfogadtuk ezeket a módosítókat. Egyes szóbeli módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most megint 55-73-tól 55 31 ig szavazhatunk blokkosan? Tehát a lapaljáig. Vagy a 10... Nem. Vagy a 17-esig is akár? Akkor a lapaljáig. Jó. 55-31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ig, bezárólag most 55-75-östől 55-19-esig mellettük, nem lehet, nem lehet blogba Akkor csak a 75-esről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55-18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55-19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-83-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most blokkos szavazást javaslok 55-76-tól 55-20-asig ki támogatja ezeket? Ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 55-82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55-23-as részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a harmadik részt. 55-24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most 55-78-as. Ja, erről nem kell szavaznunk, mert ez okafogyottá vált. 55-25-ös mond az elnök, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk blokkos szavazást javaslok, 55-20, nem, nem akarják. 55-27-es külön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 55-28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazhatunk blokkosan? Az 55-42-től a 43-asig terjedő négy mondatostól mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 55, 61, 65, 38-as blokkosan szavazhatunk? Nem. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem utasítottuk volna el? 55 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 lehet blokkosítani? 58-ast, 64-est mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. Lehet blokkosítani a 66-ostól 68-asig terjedőket? Jó, mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 69-es mellette, ellene tartózkodás, Elfogadtuk. Blokkosíthatjuk a 84-estől a 41-esig terjedőket? Igen, mellettük. Ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. 57-47 együtt mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. Blokkosítva 48-tól az 52-ig mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket, 49-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És akkor végül pedig, ö, igen, akkor le is zárhatom a szavazást erről. Nem kell semmit sem ellenőrizni. Mártin, ez úr mit mond? szeretném jelezni, hogy blokkosan szavaztunk a 88-astól 41-ig terjedőkről, és a 41-es, amit ugye elutasítottunk, a másik meg, amit elfogadtunk, egymásból fakadóan ugye akkor az egyik rész késik. Jó, köszönjük! Köszönjük, kedves kollégák! Akkor most Következik a Ricardo Cortés Lastra jelentés az EU-ASEAN kapcsolatok jövője témájában. Egyes, mellette, mellette, egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Hetes mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es részenként szavazzunk első rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el, 18-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es értelmét veszti, így szavazzunk a vélemény egészéről, az így módosított egész szövegről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik, hogy megerősítsük. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy egyhangúak elfogadtuk. Bravo, bravo, bravo. A, illetve kétszer bravo, mert két előadónk van. Az egyéb kérdések következnek, illetve nincs senkinek kérdése, ezzel a napirend végére értünk. Köszönöm és gratulálok, még annyit el kell mondanom, hogy a következő ülésünk nem szeptember másodikán, hanem 16-17-én kerül megrendezésre, tehát 16-án egész nap, 17-én folytatódik. Köszönöm mindenkinek a részvételt. A véget ért az első nap az iskolában. Mindenkinek szép estét, viszontlátásra!